Good morning everyone. I hope you have your voting card. Jó reggelt kívánok mindenkinek, remélem mindenkinél ott van a kártya, a szavazókártya. Electronic vote, so would you please put your cards in the machines? Kérek szépen mindenkit, hogy helyezze be a kártyát a gépbe. So, the first vote today is on object... Mai első, első szavazásunk egy ellenvetés a termékek piacra helyezése tekintetében kifogás az eljárási szabályzat alapján géntechnológiával módosított 1507, 59122, NK 63 as hasonló számú, és még egy eh, hasonló számú kukorica gémodosított eh, változata elleni kifogás, és elektronikusan szavazunk. It is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második szavazás, megint egy kifogás piacra helyezés engedély megújítása ki a 21-es géntechnológiával módosított kukoricával kapcsolatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom. And it is adopted. Elfogadtuk. Now we move to a, a report by Gárdini asszony jelentéséről fogunk szavazni. A parlament és a tanács egy 2013-as szabályzatának a módosítása, uniós polgári védelmi mechanizmus 23-as módosító mellette ellene tartozkodik, elutasítottuk. A budget 1-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, budget 2-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk regi 14-es mellette ellene tehát ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Regi 15-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 100-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 16-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as módosító mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 109-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 101-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 102-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Egyes kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 18-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 19-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 110-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20-as regi mellette, ellene. Nem tudom, hogy a zöldek itt mit csinálnak. Elnézést, föl kell tennem ezt a kérdést. Elutasítottuk. Deve 4-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 111-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 112-es nem, ez okafogyott. 113-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 113-ast elfogadtuk. Ellenőrizni szeretnék a regi 21-est. A 113-ast. 113-ast elfogadtuk. Vagy elutasítottuk? Ellenőrizzük. 113-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 116-os mellette ellene tartózkodik. Néppárt 116-os mellette vannak? Akkor még egyszer 116-os mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 116-ost, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Sajnálom. Túl korán van. 114-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 119-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 120-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 121-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 11-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 2-es kompromisszos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 13-as módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 131-es mellette ellene. Sajnálom, nem látom. 131-es mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a 131-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 132-es mellette, 134-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Regi 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, Regi 24 mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a Regi 24-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 14-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 25-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 135-ös mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. Regi 26-os mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 136-os mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 137 mellette ellene tartozkodik ellenőrizzük a 137-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 138-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 139-es és 140-es együtt mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 142-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 3-as kompromisszumos módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk négyes kompromisszus mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 27-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. ötös kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Több oldalt kell átlapozni. 219-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Budget 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 6-os kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 221-es, 227-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 224-es mellette, mellette 224-es, ellene, tartozkodik. ellenőrizzük a 224-est, megnyitom a szavazást, lezárom, elfogadtuk, 20-as módosító mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk, 225-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 226-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 35-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 10-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 228-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 229-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Budget 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 230-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 36-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 21-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 231 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 232-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 233 mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Regi 37-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 234 mellette ellene ellenőrizzük a 234-est, megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. Lezárom a szavazást. 235-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 238-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 237-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 236-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 239-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 240-es mellette ellene ellenőrizzük a 240-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 241-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 242 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 243 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 245 mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 22-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk szóbeli módosító a jelentéstevő részéről egyes cikk, egyes bekezdés, 15-ös pont B alpont. Ki támogatja a szóbeli módosítót? Ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 11-es. Mellette ellene. Ja nem, ez okafogyott. fogyott. 248 és 249 együtt. Mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 250-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 251-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 251-est. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. Regi 38-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Deve 12-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 252-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 253-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 1-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es, mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 25-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 1-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 1-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 27-es mellette mellette, nem, okafogyott, 28 mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. Regi 2-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 30-as mellette, ellene, tartózkodik, ellenőrizzük a 30-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. Hetes kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Hármas mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 8-as kompromisszus módosító mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 45-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 46-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 47-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 48-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. 49-es mellette, ellene tartózkodik, ellenőrizzük. Nem láttam az összes kezet. Megnyitom a szavazást. Ha azt mondanák, hogy a zöldeket nem láttam, akkor kinevetnének. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 50-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 51-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 52-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük az 52-est, megnyitom a szavazást. Lezárom elutasítottuk. 53-as mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 54-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 55-ös mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 57-es mellette ellene tartozkodik elutasítottuk. 5-ös mellette ellene tartozkodik elfogadtuk. 58-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 59-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, regi 7-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, regi 8-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, 6-os mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk, 60-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk, budget 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Regi 9 mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 61-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 63-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 64-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 67-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk 65-ös mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 66-os mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 9-es kompromisszos módosító mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk 73-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 74-es mellette, ellene ellenőrizzük a 74-est, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 75-ös mellette ellene tartozkodik. Elutasítottuk. 76-os. Jó, ellenőrizzük. 75-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Tudom, nagyon közeli volt. Elutasítottuk. 76-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 78-as mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 77-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. Budget 4-es, nem, nem. 79-es és a budget 5-ös mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 80-as mellette ellene tartozkodik. ellenőrizzük a 80-ast. And it's closed. And it is rejected. Seven in favor. Hetes mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 81-es és regi 11-es mellette ellene tartozkodik, elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 83-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 84-es mellette, ellene, tartózkodik. Ellenőrizzük a 84-est. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as mellette ellene tartózkodik. Ellenőrizzük a nyolcast. Elfogadtuk. Deve kettes mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Regi 12-es mellette ellene tartózkodik. Elutasítottuk. 9-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 85-ös mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 85-öst, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 86-os mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. 87-es mellette ellene tartózkodik, elutasítottuk. Deve 3-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 88-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 89-es mellette ellene tartózkodik, ellenőrizzük a 89-est, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 90-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. Regi 13-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 91-es, 92-es, 93-as mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 94, 95, 96-os mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 97-es mellette, ellene, tartózkodik, elutasítottuk. 98-as mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk 99-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk, és elektronikusan szavazunk, végső szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. Now we vote on an own initiative report on uh, Europe on the Move. Most pedig uh, Európa Mozgásban az EU-n belül mobilitási vét biztosító programról szavazunk. Egyes kompromisszum. Ki van mellette? Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. Tízes kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodok. Elfogadva. Hármas kompromisszum mellette ellene vagyok elfogadva, kettes kompromisszum mellette ellene vagyok elfogadva, 16-os módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 21-es módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, Ötös kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 31-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 32-es módosító mellette ellene tartózkodok elfogadva, 35-ös mellette ellene tartózkodok elfogadva, 36-os mellette ellene tartózkodok elutasítva, 37-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 39 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 40 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 7-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 56-os módosító mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük az 56-ost. The vote is open. Megnyitom a szavazást. And it's closed. Lezárom elutasítva, 57 mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 58 mellette, ellene, tartózkodok elutasítva, 8-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, 66-os módosító két részben, első rész, ki van mellette, ellene, tartózkodok elfogadva, második rész, mellette, ellene, tartózkodok elutasítva. 68 két részben első rész ki van mellette, ellene tartózkodok elfogadva, második rész mellette, ellene tartózkodok, ellenőrizzük a második részt, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 73 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 74 mellette ellene tartózkodok elutasítva. És most eh, vég, záró szavazás az anyagról, megnyitom a szavazást. and it's closed. Lezárom. És elfogadtuk, gratulálunk. Jó példája volt a jó szavazólistának, sok kompromisszumot tartalmazott. Most pedig természetes előforrásokra való gazdálkodás fejlődő országokban. Konesna asszony jelentése első, kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Ötös módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Második kompromisszum ki van mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Nyolcas módosító mellette, ellene tartózkodók elfogadva. Kilences mellette, ellene tartozkodok elfogadva, 10 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 11 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 12 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 13 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 18 mellette ellene tartozkodok elfogadva, 21 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 22, 23 mellette ellene elfogadva, 23 mellette ellene ellenőrizzük a 23-ast, megnyitom a szavazást. Lezárom, elfogadtuk. 24-es mellette ellene Tartozkodok elfogadva, 26 mellette ellene Tartozkodok elfogadva, 27 mellette ellene Tartozkodok elfogadva, 28 mellette ellene Tartozkodok ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 30 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 31 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 32 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 33 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 37 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 38 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 41 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 35 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 42 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 49 mellette ellene tartózkodók elfogadva, 50 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 51 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 54 mellette ellene tartózkodok elutasítva, 53 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 55 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 57 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 58 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodok elfogadva, 64 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 66 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 66-os, 66-os, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítottuk. 67 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 69 mellette, ellene tartózkodok, elutasítva. 70 mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva, 72 mellette ellene tartózkodok, ellenőrizzük a 72-est, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk 73 mellette, ellene elfogadva. Hatos kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. Hetes kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 75-ös módosító mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodok, elfogadva. 76-os mellette ellene tartózkodok, elutasítva. 77-es mellette ellene tartózkodok elfogadva, 78 mellette ellene tartózkodok. ECR, akkor elfogadtuk, 79 mellette ellene tartózkodok elfogadva, 80 mellette ellene tartózkodok elutasítva. Ellenőrizzük a 80-ast. Igaza van. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ez volt a 79-es, ugye? Nem, a 80-as volt. Akkor 81, ki van mellette? Ellene tartózkodok. Elfogadva. Záró szavazás. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, gratulálunk. Danta úr véleménye a tagállamok közötti bizonyos típusú vegyes árusszállításra vonatkozó közös szabályok együttdöntési jelentés. Okay. Uh, let's start with amendment 82. 82-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 83-as, 84-es, 86-os együtt mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 85-ös mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 87-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 90-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 92-es mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 93-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 94-es mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el 25-ös mellette, ellene. Ellenőrizzük elektronikusan a 25-öset, kollégák. szavazást lezárom, és elfogadtuk. 95-ös mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 96-os mellette, ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 20 8-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 3-as kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 103-as mellette ellene tartózkodik, nem fogadtuk el. 32-es mellette ellene elfogadtuk. 104-es mellette ellene elfogadtuk, 105-ös mellette, ellene, nem fogadtuk el, 33-as mellette, ellene, elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk, 107-es mellette, ellene, nem fogadtuk el, 35-ös mellette, ellene, elfogadtuk, 36-os mellette, ellene, elfogadtuk 37-es mellette, ellene elfogadtuk, 38-as mellette ellene elfogadtuk, 39-es mellette ellene. Néppárt 39-esre mit is mondott? Elfogadtuk. 40-es mellette ellene elfogadtuk. Nem láttam a kezüket, azért kérdeztem vissza. 108-as mellette ellene. Nem fogadtuk el. 7-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk. 44 mellette, ellene, nem fogadtuk el. 45 mellette, ellene, nem fogadtuk el. 46 mellette, ellene, elfogadtuk. 47 mellette, ellene, nem fogadtuk el. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk. 48 mellette, ellene, nem fogadtuk el. 49 mellette, ellene. perc. mellette? Akkor nem fogadtuk el. 50-ös mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 51-es mellette, ellene. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene. Elfogadtuk. 56-os mellette, ellene. Nem fogadtuk el. 3-as mellette, ellene. Elfogadtuk. 57 mellette, ellene nem, fog, nem fogadtuk el. Négyes mellette, ellene elfogadtuk 58 mellette, ellene nem fogadtuk el 59 mellette, ellene nem fogadtuk el 60-as mellette, ellene nem fogadtuk el 61-es mellette, ellene nem fogadtuk el 62 mellette, ellene nem fogadtuk el 63 mellette, ellene nem fogadtuk el 5-ös mellette, ellene meg elfogadtuk 6-os mellette, ellene elfogadtuk 9-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 10-es kompromisszum mellette, ellene elfogadtuk 73-as mellette, ellene nem fogadtuk el, 14-es mellette, ellene ellene elfogadtuk 11-es kompromisszum mellette, ellene, elfogadtuk 16-os mellette, ellene elfogadtuk, 76-os mellette, ellene nem fogadtuk el, 10, nem fogadtuk el természetesen, javítja magát az elnök, 17-es mellette, ellene elfogadtuk, 18-as mellette, ellene elfogadtuk, 77-es mellette, ellene nem fogadtuk el, 19 mellette ellene tartózkodik. Ellene ki volt? Ellenőrizzük a 19-es elektronikusan. The vote is open and it is closed. Elfogadtuk. 20-as mellette ellene elfogadtuk, 78-as mellette ellene nem, fog, nem fogadtuk el, 79 mellette ellene nem fogadtuk el, 21 mellette ellene elfogadtuk, 80-as mellette ellene nem fogadtuk el, 81 mellette ellene nem fogadtuk el. Az így módosított véleménytervezet egészéről szavazunk elektronikusan, a szavazást megnyitom, és ha minden kollégának sikerült leadni a szavazatát, szándékának megfelelően, akkor a szavazást lezárom, és megállapítom, hogy nagy többséggel, 53 egy arányban három tartózkodás, mert elfogadtuk, ezzel a szavazás végéhez értünk. Köszönöm az együttműködésüket, a következő napi rendi pontunk egy közös meghallgatás az Agri szakbizottsággal, az új tenyésztési technológiák kapcsán. Az agri ülésterem itt van a szomszédunkban, oda kell át sétálni, ha annak, akit érdekel a téma, akit nem, annak jó hétvégét kívánok.